el voltam elfogadni, sikerült a roaming díjakat el, eltörölni, de mi lesz a roaming díjakkal? Majd az Egyesült Királyság és az EU 27-ek közti megállapodástól fog függni. Az emberek magányokhoz való, magánszférához való jogait hogyan fogjuk tudni megvédeni, a vállalatok jogait. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság kész hogy szélesávú szolgáltatóként tovább működjön, de mi lesz az adatáramlással, a, a, a megállapodástól? Letelt az egy perce, Ánszép úr, köszönjük szépen a következő. Csánc asszony, egy percben. Kedves kollégák, mindenkinek köszönöm a Brexit rémálomhoz mutatított türelmét. Én is hiszek abban, hogy időpazarlás volt, energiapazarlás, és egyetértek sokukkal, hogy a, a dolgokat nem szabad mesterségesen siettetni. Szombaton több százezer emberrel Londonban, a fővárosban voltam, hogy felszólítsuk a végleges szavazásra a kormányt. Az Európa párti érzéseket látni lehetett az, e- az utcákon. Ez 2016 óta ilyenné változott. Az elmúlt évek 75 eh, eh, eh, felmérésének a többsége azt mutatja, hogy az emberek döntő többségében benne akarnak maradni, és mégis itt vagyunk. Az új miniszterelnök, aki minden egyes szavazást elvesztett eddig az alsóházban, történelmi léptékben is példanélkül álló bukás ez, mégiscsak ki akar mászni a saját gödréből. A Westminster-t meg akarja győzni, de a megállapodás súlyos kérdéseket vet fel. Tudjuk, hogy a céljuk az, hogy a környezeti és szociális normákat aláássák. Tudjuk, hogy Johnsonban nem lehet bízni, ezért úgy gondolom, hogy itt és a Westminsterben meg kell vonni tőle a bizalmat. Köszönöm szépen, Velsz úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Egyesült Királyság nagyon jó ügyfél és barát volt az Európai Unióban, a tagállamoknak is. A 2018-as 20 óta a eltelt időszakban több mint 750 milliárd volt a kereskedelmi támogatás, és ugyanebben az időszakban 150 milliárddal támogatta az Európai Uniót. Az Egyesült Királyság csak egy a hat közül, amely megfelelő NATO előírásokat teljesíti annak érdekében, hogy mindenkinek biztonságot tudjunk nyújtani. Nem tudom, hogy Juncker, Tusk és Barnier urak úgy gondolták, hogy rendben van, hogy Tony Blair értelmében újra meg kellene próbálni és beavatkozni a brit politikába. Úgy tűnik, hogy Martin Sa- eh, eh, Salmayer eh, megtudta a, a az igazi okot, hogy Észak-Írországnak kell megfizetni a, a Brexit árát. Valóna az EU tárgyalás. Köszönöm szépen, Bárnevics úr egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tusk úrnak, ahogyan az öt évről beszélt, a proaktív fellépést Juncker úrnak, és a kiváló eredményeket köszönöm Barnier úrnak a Brexit ügyében. Szlovénia képviselője vagyok, és Fontos számunkra, hogy a tanács elutasította a tárgyalásokat, a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. Egy olyan régiót képviselünk, ahol tudjuk, hogy a béke egyáltalán nem magától értítendő, és úgy gondolom ez a két ország fontos számunkra. Aggasztó, hogy ilyen jelzéseket küld a tanács ennek a két országnak. Jobban ismerni kellene ezt a területet, azt hiszem, hogy érdemes közelebb vonni ezeket, ezt a, ezeket az országokat a régió migrációt Európához. Köszönöm szépen Hán úrnak, amit elért a Balkánon, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió ilyen jellegű döntései után megváltozik az egyensúly a régióban. Aguila úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tusk elnök úr, Juncker elnök úr, csatlakozni kívánok az előttem szólókhoz, bár az ön mandátum alatt volt a legsúlyosabb válság a Brexit, de azért látni kell, hogy ennek az eredménye az volt, hogy a tárgyalások során végül is sikerült egységesnek maradni, és a kölcsönösséget hangsúlyozni. Az Európai Unió és a britek, akik az Európai Unióban maradnak, olyan elbánást kapnak, mint amilyet az európaiak Nagy-Britannia felség területén. Azonban egy nagy bomba is felrobbant. Ugye itt a komoly ellenállás mutatkozott a no deal szemben, de, és egyenlőre nem tudjuk, hogy hogyan történik a kilépés, illetve a hatásokat sem tudjuk mm, megítélni. Komoly populizmussal szembesülünk az egész történet során, és sokan úgy tesznek, mintha a brit mentalitást nem lehetne összhangba hozni az európaival. Ami pedig a költségvetés 1%-át illetve vagy a GDP 1%-át illeti, az nem lesz elegendő, mert egyrészt szeretnénk dolgokat elintézni, másrészt pedig ehhez megfelelő forrásokra is szükség van, mert így tudjuk teljesíteni, amit ígértünk. Barnyé úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Elnök úr engedelmével és Juncker úr engedelmével szeretnék néhány szót szólni, hogy válaszoljak annak a sok-sok hozzászólónak, akik a Brexit nehéz témájában hozzászóltak. Köszönöm Weber elnök úr, de Garcia, Madame Kárcsán Philip Lambert, Martin Senevald hozzászólását, akik az elmúlt évek során támogattak, bizalmukat szavazták meg nekem. Úgy gondoljuk, ahogy ezt Tusk elnök úr és Juncker elnök úr is elmondta, hogy nagy tisztelettel adózunk a parlamentjük iránt. Tényleg ebben a súlyos pillanatban, a Brexit folyamata során is mindig is tiszteletbe tartottuk, és fogjuk is. Mindig is önök mondják ki az utolsó szót, úgyhogy teljesen normális dolog, hogy most a brit parlament is felvállalja ezt a felelősséget, és elsőként csatlakozzon ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a brit kormányal együtt tárgyaltunk meg, nem ellenében vagy nélküle, annak érdekében, hogy azt az eredményt érjük el, amit mindannyian szeretnénk a Brexit vonatkozásában, a rendezett kilépést. Még egyszer el szeretném mondani, hogy ha az Egyesült Királyság rendezett kilépést szeretne, ami sokkal jobb, mint a rendezetlen, akkor ez a megállapodás az egyetlen lehetőség erre teljesen legitimnek tűnik számunkra, hogy az önök parlamentje, amikor jóváhagyását adja, tudja egyértelműen azt, hogy mit akar, mit szeretne, mit dönt az Egyesült Királyság saját jövőjét illetve. Nos, még egyszer elmondom, súlyos pillanatba kerültünk ezen hosszú folyamat során, rendkívül fontos pillanatba, és sokszor elmondtam már Donald Tusk elnök úrnak is, kollégáinak is, Jean-Claude Juncker úrnak, Verhofstadt elnök úrnak. Köszönetet szeretnék mondani bizalmukért. A feladat, amelyel felhatalmazott először is Jean-Claude Juncker az volt, hogy egy olyan szerződést kössünk, amely rendezett kilépést biztosít semmi mást. És ez az, amit elértünk. De ez a nagyon nehéz, összetett feladat. Egyébként egyáltalán nem lepett meg, hogy milyen összetett dolog volt ez. Továbbra is feladatot jelent egy olyan tárgyalások során, amely negatív eredménnyel jár. A Brexit tulajdonképpen vesztesként érint mindkét felet. Ugye Farage úr is említette, hogy ennek nincs igazán hozzáadott értéke. Tehát nagyon komolyan vettük ezt a tárgyalást, hogy tiszteletbe tartsuk a brit szavazás eredményét, még akkor is, hogyha sajnálatosnak találtuk. A három év során objektívan dolgoztunk, kerestük türelmesen az operatív megoldásokat, amelyek jogi szempontból érvényesek, annak érdekében, hogy olyan megoldást találjunk, amely mindenki számára a felvetett problémák vonatkozásában megoldást talál a Brexit kapcsán. Tisztelt betartva brit partnereinket, mert tisztelt képviselők, ami az Egyesült Királyságot illeti, mindenképpen tisztelettel adózunk, sőt, csodálattal az Egyesült Királyság előtt. Ezen kívül nem hagytuk, hogy befolyásoljon minket munkánk során a belső politikai viták turbulenciája sem mindig szenvedélymentesen, érzelmektől nem vezérelve tárgyaltunk annak érdekében, hogy a Brexit kapcsán megoldásokat találjunk. Végül pedig a munkánk során perspektívába helyeztük a tárgyalást. A Brexit nem a vége egy történetnek, nem cél. Tehát ezen tárgyalások perspektívájába helyeztük először is a békét Írországban, napi szinten, napi szinten elhangzott ez a kérés, ez a kívánság, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az, ezt a kényes béke helyzetet megszilárdítsuk. Ami az alapjainkat illeti, a belső piac, szempontjából, ami sokkal több, mint szabadkereskedelem, hanem hogy közösen élhessünk gazdasági szempontból is, amit meg kell erősíteni. A tárgyalások perspektívába helyezése arra is vonatkozott, ami mindig is a parlament és a mi prioritásunk volt, az a 4,5 millió állampolgár biztonsága, jogainak biztonsága nálunk, illetve az Egyesült Királyságban dolgozókra gondolok itt. Ferhofstadt úr, Hübner asszony, Ficana asszony, és sokan ö, megfogalmazták aggájaikat. Emlékeztetnék arra, hogy ha megszavazták és megszavazzák a brit parlamentben, és önök is e, ezt a megállapodást. A 4,5 millió ember, akiről beszéltem, hosszú távon garantált jogokkal rendelkezik. Ez a legjobb garancia ez az állampolgárok számára. Az Egyesült Királyság elkötelezte magát amellett, hogy a gyakorlatban is megvalósítja ezt a megállapodást, és majd meglátjuk, hogy így lesz-e ez. Hiszen hallottuk, hogy milyen fontosak ezek, és hogy a tagállamokkal együtt megfelelő nyomást gyakoroljunk az Egyesült Királyságra annak érdekében, hogy ezeket tiszteletbe is tartsák. Aztán a Brexit nem vége ennek az egész történetnek, hiszen újra kell építkeznünk az Egyesült Királysággal. 44 éves integráció után lépnek ki, több mint 600 nemzetközi megállapodásból lépnek ki. Hát nem lehet ezt ennyibe hagyni. Továbbra is a barátunk, továbbra is a szövetségesünk, partnerünk lesz az Egyesült Királyság. Tehát újra kell építkeznünk. Egyszerűen meg vagyok döbbenve, meg voltam lepődve, Feri Zsúr nincs már itt, amikor azt magyarázta, hogy három új tárgyalási évet nyit meg ez a megállapodás. Hát persze, hogy tárgyalni kell a Brexiten túl, az elválást, ez egy, két, három, talán még több évet is igénybe vesz majd egyes területeken, mindaz, mindazon területeken, ahol ez a, ezek a szálak elszakadtak mégpedig kiegyensúlyozott módon, tiszteletbe tartva a játékszabályokat, a fiskális, a szociális, környezetvédelmi dömpingek terén, figyelembe véve a fogyasztókat. Aztán ott van az együttműködés az egyetemek terén, az Erasmus, stb., a, a bírósági együttműködés, a külpolitika, mindazok a területek, ahol tényleg hosszú távon kell együttműködnünk az Egyesült Királysággal új kontextusban, új politikai keretek között. Hát ez vár ránk, és az Európai Bizottság, ahogy ezt Juncker elnök úr is akarta, illetve a, a választott elnök asszony, Van der Leyen asszony felkészült és felkészítette munkatársait is. Van Orden úr hozzászólásához csatlakozva, mik a következtetések a Brexitből. Ennek következményei számtalanok, sokszor főleg az Egyesült Királyság is alábecsüli ezt. De vannak következmények. Miért szavaztak Európa ellen 50%-ban a britek? én, mint politikus mindig is azt ajánlottam, azt javasoltam, hogy egy kicsit gondolkodjunk el ezen, mert az Európai Unió 27 országában minket is érint ez. Tehát van egy olyan tanulság, amit le kell vonnunk, és amit Farage úr és barátai néha elfeledkeznek, hogy mi az igazság. Tehát meg kell mondanunk az igazságot az állampolgároknak, mielőtt még szavaznak. És ezt néha elfelejtjük. De a Brexit szavazás mögött van egy szociális dű is, ami megfogalmazódott. Az az érzés, hogy Európa nem eléggé védő, és hogy reforma van szükség például az iparosítás terén, ami túlságosan kihelyezetté vált. De hát ezek a kérdések sokkal jelentősebbek, mint a Brexit, és ennek tanúja vagyok pontosan ez a kívánsága és elkötelezettsége Van der Leyen asszonynak és kollégáinak, hogy az új pozitív programot létrehozzák, és ezen prioritásokat tiszteletbe tartsák, és ez alatt a három év alatt az a privilégium ért, hogy mellette lehessek, és Juncker elnök úr mellett is eltölthettem ezt a hosszú időt. Nagy privilégium volt számomra, ezt el kell mondanom, és köszönöm a bizalmát. Köszönöm, hogy Juncker úr kollégáival együtt azzal kezdett, ami a legfontosabb, az az elkötelezettség, amely pozitív programot jelent Európa és az európai állampolgárok számára. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Bárnyé úr. Most pedig a tanács elnökének, Tusk elnök úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Thank you for... Köszönöm szépen eh, hozzám intézett a rólam szóló szavakat. Öt évig vártam erre a pillanatra, és köszönöm szépen a felelősségteljes állásfoglalást a Brexit ügyében is, és hát ami a hosszabbítást illeti, ezáltal láthatjuk, hogy a méltóság és a közös és a józanész győz. A, most, hogy véghallgattam az önök hozzászólásait, nincs kétségem ma felől, hogy nagyon vegyük komolyan a brit kérést a hosszabbításra. Köszönöm szépen, viszlát! Köszönöm, köszönöm elnök úr! Én is csatlakozom kollégáimmal együtt a köszönő szavakhoz. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt mindig is a parlament számára azon viták során, amelyeket az elmúlt évek során folytattunk. Természetesen köszönöm az elkötelezettségét is. Most pedig nagyon rövid szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen! Cominciamo. Kezdjük az ülést, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. L'ordine del giorno reca la... A napi rend következő pontja az Európai Bizottság nyilatkozata. Kedves Juncker elnök úr, a mai napon Azért vagyunk itt, azért gyűltünk össze, hogy mérleget vonjunk az elmúlt öt év bizottsági tevékenységéről. Köszönöm szépen, hogy itt vannak a teremben, és mielőtt még megadnám önnek a szót, szeretném megköszönni az Európáért tett szolgálatot, amely gyakorlatilag nem is akkor kezdődött, amikor önt megválasztották az Európai Bizottság elnökének, Spitzen kandidátként, hanem az egész politikai karrierjét végigkövette ez a szándék. Az elnöksége alatt bebizonyította azt, hogy Európának nem szabad elszigetelnie, hanem inkább egységesítenie kell. A Brexittel kapcsolatos tárgyalások erre voltak egy jó példa. Európai válasz a migrációs politika, illetve a menekültek befogadásával kapcsolatban, a populizmus ellenes harc, a Juncker terv, a gazdasági és monetáris unió elmélyülése és Görögország eurozónában való megtartása erre jó példák. Nagyon sok kihívás volt, és a különböző viták, nézeteltérések, polémiák ellenére, amelyek egyébként a demokrácia életképességét is mutatják, ön mindig is számíthatott az Európai Parlamentre egy egységesebb, fenntarthatóbb, és igazságosabb és a polgárokhoz közelebb álló Európa érdekében. Köszönjük szépen az együttműködést, az odafigyelést, amelyet a parlamenttel kapcsolatban mindig is mutatott. Önnek adom meg a szót, Juncker úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácselnök úr, asszonyok képviselő urak. Pontosan öt évvel ezelőtt szavazta meg a bizalmat az önök parlamentje a bizottságomnak, és sosem hazudtolták meg ezt a e, bizalmat. Időnként nehéz volt a kapcsolatunk, de mindig udvarias, bonyolult, de rendezett és ezért szeretnék köszönetet mondani teljes szívemből, mert ennek a háznak a bizalmát élveztem, és támaszkodhattam az európai képviselők bizalmára, akik az európai demokráciát képviselik, és mindenki számára megtiszteltetés, hogy ilyen bizalmat kaphat. Nagyon sok ismerős arcot látok, sokan barátokká váltak, nem csak intézményközi barátokká, hanem életre szóló barátságok alakultak ki, és teljes szívemből köszönet. Ezért köszönet illeti Tusk elnököt is, iker testvérek voltunk, de még az iker testvérek is időnként nézeteltérésbe kerülhetnek. De voltunk olyan intelligensek, hogy elrejtettük a nézeteltéréseinket, úgyhogy időnként meg is lep, lepődtek önök, hogy vannak ilyenek. Hm. Mindenképpen köszönöm Donaldnak a kitartását, és köszönet a bátorságért, ami meg fog maradni. A politikában a barátság ritka, még ritkább egyetlen politikai családon belül. De Donald nélkül nem sikerült volna mindaz, amit el tudtam érni. És amikor utoljára szólok ehhez a házhoz, Fondelájan asszonynak is szeretnék jó szerencsét kívánni, hiszen ő fogja irányítani az Európai Bizottságot, és szüksége van az ösztönzésünkre, jó kívánságainkra. Jó szelet kívánok neki. Sok szerencsét. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak, az európai biztosoknak is, mert nélkülük semmit nem tudtam volna véghez vinni. Asszonyok és férfiak, akik külön-külön és együtt és dolgoztak Európáért. Nagyon köszönöm, németül is. Amikor hivatalba léptem 2014-ben, Európa törékeny állapotban volt, a szolidaritás repedések tarkították. 2014-ben Európát nem szerették, és sokan azt mondták, hogy az Európai Bizottság az utolsó esélybizottsága. De én nem a bizottságért dolgoztam, hanem Európáért. Ugyanis 2014-ben kritikus pillanatot éltünk meg Európa jövője szempontjából. Úgyhogy minnyáján azon dolgoztunk, hogy élettel töltsük meg ezt az utolsó esélyt, amit Európa kapott. A kollégáimmal együtt úgy döntöttem, hogy politikai bizottságot, politizált bizottságot fogok működtetni. Azt akartam, hogy választott képviselők legyenek a biztosok. A két kiváló brit biztos leszámítva választottak voltak, vagy nemzeti, vagy európai szinten. Azt akartam, hogy a biztosok ismert arcok legyenek az országaikban és Európában. Azt kértem tőlük, hogy ne zárkózzanak be Brüsszelbe, ne a Berlemon falai mögött bujkáljanak, hanem járjanak mindenfelé, folytassanak párbeszédet a többi választott képviselővel, a közvéleménnyel, az állampolgárokkal. Az öt év során 1815 társadalmi vitát, állampolgári párbeszédet szerveztünk, és 911 alkalommal jártak a biztosok nemzeti és regionális parlamentekben. A mandátumom kezdetén azt ígértem, hogy az Európai Bizottság a lényeggel fog foglalkozni, hogy nagyok lehessünk, és a jogalkotási inflációnak véget fogunk vetni, mondtam, hiszen korábban ez jellemezte a bizottságot. 84%-kal kevesebb jogalkotási kezdeményezést tettünk, mint az előző bizottság. 142 törvényalkotási javaslatot visszavontunk, és 162 meglévő szabályozást korszerűsítettünk. Ki tud ennél jobbat? Mindent megtettünk az ígéreteinknek megfelelően természetesen ettől függetlenül a játéknak része az, hogy sokan bíráltak bennünket, hogy mindenbe bele akarunk szólni. Minden megváltozott, mégis egyesek azt mondják, hogy semmi nem változott. Amikor megjelentem önök előtt, három jelszavam volt, és azt akartam, hogy ezek irányítsák a munkánkat. Növekedés, foglalkoztatás, befektetés. Huszonötödik negyedéve folytatódik a növekedés, a gazdasági növekedés az Európai Unióban. 14 millió munkahelyet hoztunk létre, a munkanélküliség 2000 óta most a legalacsonyabb, 241 millió európai dolgozik, 73,9%-os a foglalkoztatottság, 432 milliárd eurónyi befektetést segítettünk létrejönni. Sokan mondták, hogy kudarcot fog vallani a Juncker terv most már elmondhatjuk, hogy az Európai Stratégiai Befektetési Alap sikeres a történelem vonja meg a mérleget, egy millió munkahely jött létre ennek a tervnek köszönhetően. És a stabilitási és növekedési paktumot is más olvasat alá vettük, rugalmasabbá tettük az alkalmazását. Sokak szándéka ellenére, a tagállamok egy része ellenére, akik sosem hagyták ezt hivatalosan jóvá. Az eredmények azonban minket igazoltak, 6,6%-ról 0,7%-ra csökkent a deficit, ugyanis a bölcs ö, rugalmasság lehetővé tette, hogy helytájunk, amikor Spanyolország, Portugália, Olaszország és Görögország segítséget kértek. Kedves barátaim, a munkám során csalódások és sikerek is értek. Csalódások, mert erőfeszítéseink ellenére nem sikerült előre vinni a ciprusi újraegyesítés ügyét. Megint csak időt vesztegettünk nem sikerült Svájccal szerződést kötni a rengeteg erőfeszítésünk, intenzív erőfeszítésünk ellenére nem sikerült a bankuniót létrehozni. Nem azért, mert a bizottság nem tett volna erre javaslatot, hanem azért, mert a tagállamok nem tettek elég erőfeszítést. Nos, hogyha a bankunió nem jön létre, és a gazdaság és monetáris uniónak nem lesz bankuniója, akkor nem fogunk tudni megfelelően reagálni a belső vagy kívülről érkező következő sok hatásra. A teendők között szerepel az, hogy nagyon fontos a betét garancia rendszer létrehozása ennélkül nem létezhet bankunió, és bankunió nélkül megfelelő bankunió nélkül nem létezhet gazdaság és valutaunió. Ez egy nagy kihívás. Az elmúlt öt évben voltak dolgok, amiket viszont végig tudtunk vinni. Nem azt mondom, hogy sikerek, mert nem akarok önelégültnek látszani, bár szívesen mondanám, hogy sikerek voltak ezek. Ezek közül megemlíteném az Európai Unió szociális dimenzióját. Mostoha gyermek volt az elmúlt évtizedek során, de sikerült a szociális jogok pillérét eh, fogadtatni. Emlékszem, amikor megjelentem fiatal luxemburgi munkaügyi miniszterként a parlamentben, már erről beszéltem annak idején. A szociális jogok pillére előtt a kiküldetési irányelvet is az asztalra tettük, és a várakozások ellenére sikerült a tanácssal és a parlamenttel megállapodást elérni. Mindenképpen fontos eredménye ennek a bizottságnak, hogy most már elvként fogadtuk el, hogy azonos munkáért azonos bér jár. A munkavállalók méltósága függ ezen vagy függ -e ettől. A dolgozókat nem lehet figyelmen kívül hagyni, az óriási hiba lenne. Másik fontos eredményünk Görögország. Azért beszélek róla, mert nagyon lefoglalt és nagyon aggasztott ez az ügy. Görögországnak visszaadtuk azt a méltóságot, amit érdemel. Túl gyakran és túl sokáig tapostuk lábbal a görög nép méltóságát, és nagy öröm, hogy újra méltóságban élhet. A bizottság Görögország érdekében lépett fel. Emlékszem azokra a hosszú éjszakákra, amelyeket a Samaras Cipras kormányal, most a Misotakis kormányjal töltöttem, megpróbáltuk megoldani a görög problémát. És egy sor kormány nem akarta, hogy a bizottság ezzel foglalkozzon. Emlékszem a telefonhívásokra, több miniszterelnöktől kaptam ilyen telefonhívást. Foglalkozz a saját dolgoddal. Ez az államokra tartozik, mármint a görög probléma. Pedig én naivan, de úgy gondolom korrektül, azt gondoltam, hogy a szerződést be kell tartanunk, és a szerződés azt mondja, hogy a bizottságnak foglalkoznia kell vele. A szerződés kimondja, hogy Európa általános érdekén kell örködnünk, és az általános érdek az diktálta, hogy az euról vezet ne bomoljon fel. És igazunk volt, hogy azt tettük, amit tettünk. Afrika. Igen, európaiként nem feledkezhetünk meg legközelebbi szomszédainkról, az afrikaiakról. Olyan kontinens ez, amelynek szüksége van a szolidaritásunkra de nem csak a karitatív segítségnyújtásra. A karitatív segítségnyújtás egy régi európai reflex, most viszont igazi, egyenlőségen alapuló partnerséget kell létrehozni Afrikával, és Európának be kell fektetnie Afrikában. Ez kell, hogy a felépésünk lényege legyen. És nem szabad Afrikára csak a menekült válság prizmáján keresztül ö, tekinteni. Ezzel ö, megsértenénk az afrikaiakat. Ugyanakkor tegyük meg, amire szükség van ahhoz, hogy az emberek ne fulladjanak bele a tengerbe. Menekültek. Sikerez vagy nem? Hát a mérleg jobb, mint gondolhatnánk, de lehetne még jobb, hogyha a tanács, ahogy a parlament megtette, követte volna az Európai Bizottság mm, minden javaslatát, amit a társjogalkotók elé tárt a 2015 márciusi áthelyezésekről, és a 2016-os Dublini reformmal kapcsolatban. De ne felejtsük el, hogy 760 embert sikerült megmenteni, ennyivel kevesebben haltak meg, fulladtak bele a földközi tengerbe. Az egyetlen túlélő tapsolt itt, ugye? Azt mondtam 2015. Elmondtam 2015 márciusában, hogy mit tettem a menekültekért a parlament megtapsolt. Azt kérdeztem akkor, most tapsolnak. Két év múlva is tapsolni fognak majd? Hát két évvel később sokkal kevesebben tapsoltak, mert sok tagállamban a belpolitika kezdte dominálni a szinteret és a szolidaritás háttérbe szorult. A nemzetközi kereskedelem ről is nagyon sok elképzelésem volt, amikor hivatalba léptem. Ez egy nagyon bonyolult, vitatott kérdés a tagállamokban. És időnként jó érvekkel lépnek fel a megállapodások ellen kereskedelmi megállapodások nagyon gyorsan kötettek, de ezen változtattunk. 15 nemzetközi kereskedelmi megállapodást kötöttünk, most már 60 országgal van ilyenünk, ami 40%-át teszi ki a világ javainak. Így jelen tudunk lenni a nemzetközi szintéren akkor, amikor az Egyesült Államok hátat fordít a multilateralizmusnak és a szervezett szolidaritásnak a többiekkel. Azt is szükséges, hogy Európáról beszéljünk. A legnagyobb európai siker, a legnagyobb teljesítmény az a tény továbbra is, hogy Európában a békét megőriztük. Ez magától értetődnek tűnik gyakran, ám nem az. Ma is. Most, amikor beszélek, 60 háború folyik világszerte, miközben Európa területén egyetlen háborús konfliktus sincs, egy olyan területről beszélek, ahol a legvéresebb háborúk folytak le az elmúlt évszázadokban, nem is szóval az előző évszázadról. A béke nem magától értetődő, legyünk büszkék rá. Azt is tudom, hogy a fiatalokat nem lehet ezzel a témával lelkesíteni azt, hogy Európa békében él. De a fiatalokkal is meg kell beszélni azt az örök dilemmát a háború és béke között Európában. És az Európai Unió szomszédságába kell csak nézni, hogy lássuk, milyen veszélyes a nemzetközi helyzet, és mennyire törékeny az egyensúly, és mennyire törékeny az Európai Unió helyzete. A fiatalokat, a fiataloknak kell beszélni a háborúról. Húsz év múlva egyetlen európai sem él majd, akinek a nagy, nagyszülei látták volna a háborút. Beszélni kell erről, az elmékezetőben kell tartani, mit jelent a háború, és a fiataloknak is újra és újra el kell mondanunk, beszélünk kell a béke és háború kérdéséről. Ám hát nem elég erről beszélni, a fiataloknak jövőt is kell adni az Európai Unióban, perspektívát kínálni. Mi Európa jövője? Mi vagyunk a legkisebb kontinens. Hát több európai nem is tudja ezt. Mennyire kicsik vagyunk, így együtt is az európai kontinens. A politika olyan anyag, amely a demográfia és a földrajz összehozható. Politika nincs demográfia és geográfia nélkül. Különben nem halunk ki, vagy nem tűnünk el a földszínéről, de egyre kevesebben vagyunk. A évszázad elején 20%-a a föld európai volt, most már az évszázad végén már csak 4% lesz a 10 milliárdból európai gazdasági erőnkből is vesztettünk néhány év múlva. Egyetlen európai tagállam sem lesz tagja a G7-eknek, amely egyébként amúgy is eltűnőben van, mint a G7, mert a G20-ak fontosabbá váltak, mint a G7-ek. Ezen tények fényében, ezeknek a nem megkerülhető tényeknek a fényében jött el a pillanat, hogy nehogy visszalépjünk a, a nemzeti az, aki nemzeti töredékekre akarja szakítani Európát, alapvetően téved. Európa együtt lehet csak erős, és őrizheti meg egyébként süllyedő erejét a világban. A külpolitika kérdéseiben is meg, megnyugtató döntéseket, hosszú távú döntéseket kell hoznunk, és a külpolitikai kérdésében is a tanácsban minősített többséggel kell majd dönteni. Nem minden kérdésben, de a kérdések többségében a minősített többség legyen a döntő. Nekem volt egy különös élményem Washingtonban, tavaly július 25-én Trump elnöknél jártam, és arról beszéltük, hogy lehet elkerülni a kereskedelmi háborút, amely fenyegetett. Sikerült is. Hogyan sikerült ez nekünk? Trump egy hosszú bevezető beszédben szereti ezeket, vázolta, amit már elmondott, elnökök a tanácsról beszél, de mondtam, hogy el kell neki magyarázni, hogy is működik Európa a tárgyások során. És elmondtam, hogy csak az Európai Bizottság felelős a kereskedelmi politikai kérdéseknél, a többiek nem számítanak az állam kormányfők. Az, amit az Európai Unió nevében a bizottság elnöke mond kereskedelmi politikai kérdésekben, az számít. Ezzel sikerült meggyőzni őt. Mert ha luxemburgiként az ember Washingtonban ül, és azt mondja, én vagyok, én vagyok az az ember, aki, aki ebben képvisel, hát az, ez el kell magyarázni neki és sikerült. Mik a következtetések mindebből? Kilépek, elhagyom a hivatalt, és nem, nem ő, nyomaszt az örökségem, nem is vagyok túlzottan boldog miatta. Én kifejtettem, tudtam, fáradoztam, és ha mindenki elvégzi a feladatát, ahogy én tettem, akkor jobb lesz a világ. Büszke vagyok arra, hogy hosszú idő során, különösen az öt év, az el, elmúlt öt évben egy nagy egésznek egy kis része lehettem, és az eg- és ezeket a nacionalizmusokat is magunk mögött kell hagyjuk. Éljen Európa! Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Juncker elnök. Most pedig néhány megjegyzést hallhatunk majd a frakcióelnököktől. Weber úr, a szó először. Kedves jean Juncker, elnök úr, a politika, a demokrácia változással jár, ma ez búcsúval is jár. A következő hetekben az európai színpadról lelép Jean-Claude Juncker. Mi demokraták egységesek voltunk, és nagyon hálásak vagyunk az élet teljesítményért. Ha az élet teljesítményről beszélünk, az nem az, csak az elmúlt öt évet jelenti. 36 éven keresztül voltál pénzügyminiszter, és a, az EMU alapjait fektetted le Franciaország és Németország között Dublinban a kompromisszumot te dolgoztad ki, nagyon gyakran tettél így, mint Luxemburgi, Németország és Franciaország között közvetítve, és a Lisszaboni szerződést te töltötted meg élettel, Európa demokratikusát tételével, te Martin schulz együtt leszel a demokratikusabb Európa alapítója. Erre büszke lehetsz a, a fő képességed és talentumot a kompromisszumkészség. Több ezer vitát zártál le, számtalan embert békítettél ki egymással, és most mondtad el, Donald Trump is sem tudta kivonni magát a kompromisszum készséged elől. A te bizottságodat az utolsó esély bizottságának nevezted, az elmúlt öt évben nagyon sok válsággal kellett megbíz, megbirkozzál, és ezek fokozódtak. Brexit, migrációs válság, sorolhatnám. Azok a feladatok, amelyeket megoldottál, nem te választottad ki, sajnos, ám te a kollégiummal egyetemben minden, minden, megragadtál minden lehetőséget. A te bizottságod olyan feladatokkal kellett szembenézzen, amely öt bizottság idejét is megtöltötte volna, és sikerült ezekre választ találni. Az utolsó esély bizottsága megragadta az utolsó esélyét, Európa ma jobban fest, jobban áll, mint 5 évvel ezelőtt. 12 millió a munkanélkülek száma csökkent, a migrációs kérdésben sikerült jelentősen előrelépni, Afrikának kezet nyújtottunk, a Brexitet is sikerült megfelelő vágányra terelni, Európa ma biztonságosabb, gazdagabb és méltányosabb kontinens, mint öt évvel ezelőtt volt. Személyesen még három pontot emelnék ki, amely számomra fontos. Az első, a, jog, a jogszövege az egyik dolog, az emberek élete a valóságban egy másik. Ha a stabilitási paktum lényegéről beszélünk, utatunk itt Görögországra, Olaszországra és más államokra is ezzel kapcsolatban, akkor az elmúlt években a jogszabály szövegek alkalmazásának általad való módját kell nagyra becsüljünk, hogy komolyan vetted az emberek életét, azt, hogy miről is, mi, mi is a célja a jogszabályoknak. És ezt neked köszönhetjük. És a másik dolog, ami, ami fontos nekem, hogy Európa, sok, sokan pénz-európáról beszélnek, a piac, az egységes piac, az euró Európája, így írják le, ám te mondtad mindig azt, hogy mi európaiak a szociális piacgazdaság mellett állunk ki, nem csak a piac mellett. Te egy bányász gyermeke vagy, tudod, a, hogy ugyanúgy tudsz az egyszerű emberek nyelvén beszél, mint Davosban a, a ottani kerekasztalnál felszólalni, és ebben a szellemben dolgoztál, ezt is köszönjük neked. Harmadsorban pedig az alapértékben nem engedtél meg kompromisszumot. Európa, a jogállamiság, a demokrácia a kontinense, a férfi és nő egyens, egyenlősége, a kisebbségek védelme, a biztonság, a szabadság földrésze. Ezekért harcoltál, ki, és nem engedtél meg sem a házon belül, sem házon kívül kompromisszumokat. Ebben köszönet ezekért a hangsúlyokért. Az európai gondolatot új élettel töltötted fel, és a baloldali és jobboldali populistákkal szemben mindig keményen felléptél. Az, hogy hatalmasan nőtt a választásokon való részvétel és az Európáért való lelkesedés fokozódott, ez neked is köszönhető. Az utolsó esély bizottsága sikerrel szerepelt, megragadta ezt az esélyt, és a néppárt nevében szeretnék megköszönni ezt neked. És végül, kedves Jean-Claude, a te néppárti frakciód büszke a te hivatali idődre. Európát megóvtad a hatalmas károktól nehéz időkben, mi boldogok vagyunk, örülünk annak, hogy a soraiban tudhatunk a nagy kereszténydemokraták, mint Helmut Kohl és Wilfried Martens, tég, nagyra becsültek volna téged, tudják, tudták volna, hogy Schumannal, Gasparival, Adenauerrel egy sorban állsz a nagy kereszténydemokraták sorában, akik Európának arcot adtak, megformálták. Hogy sok beszédben mondhatod, Európa egyfajta szerelmi viszony is, én tovább lépnék, nem csak egy szerelmi viszony, mert általában az rövid ideig tart, hanem közötted és Európa között egy igazi életszövetség jött létre, és ez Európai Unió, amelyért tér harcoltál és kiálltál. Hálás ezért neked, ahogy a keresztdemokrata frakció is, amelyet én képviselek. Köszönöm szépen, kedves Weber úr. Garcia Perez elnök asszony következik, önné a szó. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim! Meg kell tudnunk azt, hogy merre szeretnénk menni, de ehhez az szükséges, hogy tudjuk azt, hogy hogyan érkeztünk el oda, ahol vagyunk, és hol is vagyunk. Nem volt könnyű az út, és ön is tudja ezt, Juncker úr. Öt évvel ezelőtt ön egy új ágendát um, javasolt, Európa számára egy új kezdetet, de ez az új kezdet uh, szerintem csak félig valósult meg. Biztosak vagyunk abban, hogy ő mindent megpróbált, mindent megtett ennek érdekében. Megpróbált például um, a megszorító intézkedések politikájától eltávolodni, amelyet a Barózó a bizottság um, javasolt, de azért a válság nagyon is megérződött az emberek számára, és nem mindig sikerült azokat a radikális döntéseket meghozni, amelyekre szükség lett volna egy új út kidolgozásához. Remélem, hogy most egy új parlamenti ciklus elején képesek leszünk majd erre. Önök képesek voltak arra, hogy 90%-ban új javaslatokat tegyenek, de ezeknek csak a felét tudták, tudták végül elfogadtatni. Nagyon sok minden nem valósult meg. Ugyanakkor a fiaskó nem mindig a bizottságnak a kárára írható, hanem gyakran a tagállamok nem működtek egy, együtt. Szerettünk volna a szociális igazságosságot, munkahelyteremtést, kevesebb munkanélküliséget. Nehéz feladatok voltak ezek, a gazdasági válság nagyon kemény volt, a legkeményebb a második világháború óta, és ennek meglátszottak a hatásai. Egy soha nem látott migrációs válság is sújtotta Európát, amelyet a szolidaritás hiánya jellemzett az európai tagállamok részéről, és most itt van a Brexit is. Tudjuk azt, hogy mi az, hogy mi hiányzott, és ezért ezeket a hibákat nem kell majd újra elkövetnünk meg kell őrizni az unió értékeit és érdekeit. Mi szociáldemokraták felelősséggel dolgoztunk, és mindig megpróbáltuk az európai projektet, a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogokat védeni. Franz Timmermans munkája a legfontosabb közös értékeink érdekében az extrémizmus és a populizmus elleni harc az ő kezében volt, és ez biztos, hogy nagy erőssége volt ennek a az Európai Bizottságnak, és reméljük, hogy ezen az úton tudjuk folytatni az utat. Megpróbáltunk a migrációs válságra megfelelő megoldást találni. Önöknek olyan szolidaritási javaslata volt, amely a tagállamok felelősségén alapodott. Nagyon sajnálatos az, hogy az Európai Tanács nem volt ebben partner, nem sikerült ezt megvalósítani, de mégiscsak tovább kell haladnunk az úton Dublin reformjának útján. A multilateralizmus a nagyobb nemzetközi együttműködés, egy igazságosabb kereskedelem kialakítása, és Európa egy hangon való a felszólalása a világ porondján fontos célok. Ezeket kell most megtennünk, és Federica Mogherini útján kell tovább haladnunk. Ő volt az, aki Afrika és az Európai Unió közötti kapcsolatokat közelítette egymáshoz, és Iránnal is egy történelmi megállapodást sikerült megkötnie. Az, amiben viszont nem sikerült kerülképpen előrelépnünk, az az unió gazdasági átalakítása és az eurozóna reformja. Öt évvel ezelőtt ön volt az, aki az európai beruházási tervet útjára indította, ez volt az Európai Green Deal magja, amelyet majd talán a következő bizottság meg fog tudni valósítani. Nagyobb energiára van szükség. Moszkoviszi úrnak is a munkája nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy a rugalmasabbá tegye a mm, paktumot, és ugyanakkor önnek meg is köszönjük azt, hogy sikerült a tőkék kifehérítésének területén is előrelépnie, és hogy nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a nagy cégek is megfizessék az adót, és ne csak a bérből és munkából élők, illetve a családok. Kedves Juncker úr, ön nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az európai szociális pillér megvalósuljon, de ez még csak a kezdet. Úgy gondoljuk, és szeretnénk, hogyha ez konkrétan is megvalósulna, ez azt jelenteni, hogy szociális védőhálót kell kialakítani, különböző szociális párbeszédeket, a szegénységet a gyermekek körében meg kell szüntetni. Az esélyegyenlőség területén sikerült előrelépéseket tapasztalnunk, és ön a bizottság nevében új javaslatokat terjesztett be, az Európai Bizottságon belül 40%-át a vezetői posztoknak nőkkel akarta betöltetni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó üzenet a következő generációknak, mert Európa nem lenne Európa, hogyha a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség nem valósulna meg. Ez számomra különösenképpen fontos, és az egész frakcióm számára az esélyegyenlőség egy fontos kérdés, úgyhogy ezt a munkát köszönöm. Nagyon sajnálatos az, hogy a parlament konzervatív erői